Kedves kollégák, köszöntök mindenkit. A szakbizottságunk következő ülés szakaszán tegnap délután és ma délelőtt is együtt voltunk már. Ma délután a, ugye a tizedik napi rendi pontról nem beszélünk, ezt elhalasztottuk, ahogyan ezt már tegnap megbeszéltük. 11. és a 12. napirendi pont a földgáz ellátás maradt tehát a napirenden. De szereket szeretném külön választani. Beszéljünk először a hatásvizsgálatról egy kicsit, okosodjunk, hallgassuk meg a bizottságot, és kérdezzünk rá. Az azt követő, illetve korábbi viták során sokszor az volt a helyzet, hogy nem volt elég időnk arra, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést is, mik voltak a hatásvizsgálat alapjai, vannak ezzel kapcsolatban kérdések, van, amire még vissza kell kérdeznünk, egyetértünk-e bizonyos pontokkal, vagy sem. És a második ülésszakon beszéljünk majd konkrétan a bizottság javaslatáról. Üdvözlöm a bizottság részéről a Digitren főigazgatóját, Matthias Rütert és Winoaurat, a részleg vezetőjét. És először Rüte urat kérném arra, hogy tartson egy bevezető előadást, majd utána a Vinoa úr beszél részletesen a hatásvizsgálatról. Először tehát a hatásvizsgálatról fogunk majd vitázni, és, utána majd a rendeletről. Rüte úr, köszönöm elnök úr. Angolul fogom tartani a hozzászólásomat, de majd a hozzászólásokra németül válaszolok. Ha megengedik röviden, szeretném ismertetni önökkel a gázellátás biztonságára vonatkozó rendelettel kapcsolatos munkánkat. Talán egy politikai kérdéssel kezdeném. A legjobb hatásvizsgálat a gázellátással kapcsolatban az orosz-ukrán gázválság volt az év elején. Egy olyan válság, amelynek kapcsán tulajdonképpen sikerült minden szinten jól együttműködnünk. Olyan volt ez az együttműködés azonban, ami jogi vákumban zajlott. Először is zajlott le, volt együttműködés vállalatok között, azután a tagállamok között, regionális szinten is, és volt együttműködés vállalatok, tagállamok és az Európai Bizottság között is. Azért működünk, vagy azért dolgozunk jogi vákumban, mert egy sor döntést kellett meghoznunk, és egy sor eszközt kellett alkalmaznunk jogalap, megfelelő jogalap nélkül. Hogy egy példát mondjak, a monitorok telepítése Ukrajnában, azután egy másik példa, nagyon szoros volt az együttműködés az államfők, kormányfők között is. És ennek eredményeképpen sikerült felgyorsítani a jogalkotási javaslat előkészítését, amelynek a tárgya a gázellátás biztonsága. Emellett készítettünk egy nagyon részletes hatás tanulmányt is. A hatásvizsgálatokkal kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen nagyon sok munkát végzünk, nagyon sok energiát fordítunk a hatásvizsgálatokra annak érdekében, hogy megkönnyítsük ezzel a döntéshozatalt. Ugyanis tényeket, adatokat tartalmaz ez egy ilyen hatástanulmány, ezeket meg kell vitatni, meg kell vizsgálni. És ezt követően maga a döntéshozatal nagyon felgyorsul. Azt Javaslom ezért, hogy most először, majd a kollégámmal együtt, csak nagyon röviden végig szaladunk a hatástanulmányon, és hogyha az elnök úr ezt szeretné, természetesen kérdésekre is válaszolunk, majd ezután tartsuk meg, tartanánk meg magáról a rendeletről a kis előadásunkat. Nagyon köszönöm, Vimer úr. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Azt javaslom, hogy nagyon gyorsan menjünk végig a hatástanulmányon, és valóban a legjobb hatástanulmányt a januári válság jelentette. Januárban a válság világossá tette számunkra, hogy milyen hatása van az EU-ra, hogyha Ukrajnában valamilyen nagy zavar következik be. És ennek az eredményeképpen sok helyen reagáltak erre az EU-ban. Ezeket nagyon érdekes tanulmányoznunk ugyanis tulajdonképpen a hatás tanulmány alapján elmondhatjuk, hogy milyen tényezők befolyásolták a helyzetet januárban. Az Egyesült Királyság például, amit közvetlenül ugye nem érintett a válság, nem kaporoz gázt, látjuk, hogy az Egyesült Királyság segített a kontinensen lévő országoknak, hogy kompenzálják az ukrajnai gáz kiesést ez is jól demonstrálja, hogy egy ilyen nagy zavar az egész EU-t befolyásolja, ami még azért nem egységes belső piac a gáz tekintetében. A zavar 12 tagállamnak okozott igazán súlyos problémát, és nyugat-balkáni országokat is érintette. Van, akinél 100%-ban megszűnt a gázellátás, van, ahol 20-25%-ban. Ennek a hatása természetesen eh, annál kisebb volt, minél messzebb volt az adott ország Ukrajnától, de a közép- és kelet-európai országokat eh, nagyon nagymértékben sújtotta ez a válság. Két hétig eh, szűnt meg a gáz szállítás Ukrajnán keresztül, ez gázimport 20%-a. És láttuk, hogy mi ez ami működik, mi ez, ami nem. Láttuk, hogy ami működött, az például a belső piac nagyon jól garantálja, a gáz ellátást, ezt számos helőnyt tapasztaltunk. A vállalatok rövid távon sok megállapodást kötöttek, hogy például akár az utolsó percben is nagyon súlyosan érintett katasztrófa sütött országoknak segítettek. Valóban jók voltak a katasztrófa elhárítási tervek. A gázkoordinációs csoport az EU szintjén csak nagyon jól működött. Jól működött együtt a tagállamokkal és a vállalatokkal, megpróbálták megérteni egyetem, mi történik, és megpróbáltak koordinálni több döntés kapcsán. Az Európai Bizottság is együttműködött a gázkoordinációs csoporttal. A reverse flows-ból származó előnyöket is láttuk. Vannak olyan vezetékek, amelyek keletről nyugatra működnek, de ezeket meg lehetett fordítani bennük a gázáramlást nyugatról keletre. Bulgária és Görögország, valamint a Cseh köztársaság és Szlovákia esetében ez történt, és ez nagyon fontos tanulsága jövőre nézve is. Végezetül Láttuk, hogy Bulgária kivételével, amit a legnagyobb mértékben sütött a válság, tulajdonképpen mindenhol tudtunk segíteni. Azonban sok minden nem működött. Például nem volt elég infrastruktúra, hogy oda vigyük a gázat, ahol erre a legnagyobb szükség volt, és ez több országra nézve nagyon súlyos következményekkel járt. Láttuk azt is, hogy több ország nem volt annyira jól felkészülve, hogy megoldja vagy leküzdje a válságot. Az adatcsere és a transzparencia sem volt kielégítő, hogy válaszadjunk a kérdésekre. Láttuk azt is, hogy kevés volt a koordináció vészhelyzetekben, ahol nem volt elég jó katasztrófa elhárítási terv, és itt nem tudtak elég jól koordinálni a határ két oldalán. Láttunk kontraproduktív nemzeti intézkedéseket is, egyoldalú intézkedéseket, amelyek nagyon-nagyon káros hatásai voltak a szomszédos országokra nézve. És azt is láttuk, hogy nem volt szolidaritás a tagállamok között, mert nem voltak megállapodások közöttük, az államok között egymás segítéséről. És azt is láttuk, hogy időnként a nem kielégítő kockázatértékelés rontotta a válaszra adott lehetőséget. Az is nyilvánvaló volt, hogy a bizottság a hatásvizsgát elkészítésével, a rendelet megalkotásával megnézett mindent, amit alaposabban, amit januárban tapasztaltunk, amikor a válsággal szembesültünk. Minden érintettek a tagállamok és a vállalatok szerepét, helyzetét is meg kellett vizsgálnunk. Öt alternatívát dolgoztunk ki. Az első az volt, hogy mi van akkor, hogyha az EU nem csinál semmit, marad a status quo. Második alternatíva, hogyha a meglévő a 2004 e, 67-es e, irányelvet e, jobban alkalmazzuk. A harmadik szenárió és a negyedik, az ötödikre majd a később visszatérek, ezek az új rendelet vagy egy új irányelv megalkotására vonatkoztak volna. De most nézzük meg az első opciót. Mi van akkor, ha nem alkot semmilyen új jogszabályt az EU, hanem a harmadik belső piaci csomagon alapolunk, alakul továbbra is a munkánk, és megnézzük azt is, hogy a TEN-E 2010 tervezett felülvizsgálata és a konjunktúra terv hogyan működhetnek. Nos, világosá vált, hogy nem eredményez az ellátásbiztonság szempontjából világos felelősségeket, sem egyértelmű standardokat a gázellátás biztonságának a méréséhez, és az ellátás biztonságához szükséges infrastruktúra beruházások sem valósulatnak meg, sem pedig a szolidaritási mechanizmus, sem a katasztrófa elhárítási mechanizmus működését ez ezt nem segítette volna elő. A második opció az az, hogy a jelenlegi 2004 es irányelvet jobban, hatékonyabban alkalmazzuk, azaz alaposabban vizsgáljuk meg ezt az irányelvet. Ennek az irányelvnek a végrehajtásával kapcsolatban azt láttuk, hogy ez az irányelv nagyon nagy különbségeket eredményezett eh, a 27 tagállam által alkalmazott standardok tekintetében. És azt is láttuk, hogy csak 10 eh, tagállam határoz, eh, vagy készített el rendszeresen katasztrofa elhárítási tervet, nem volt semmilyen koordináció ennek az irányelvnek a kapcsán, nem határozták meg világosan a különböző szereplők felelősségi körét, és a beszámolási kötelezettség sem volt megfelelő válság helyzetben. Ezért úgy gondoltuk, hogy szerződés szegésmérti eljárás sem eredményezhetne, tagállamok elleni eljárás sem eredményezné a kívánatos hatást. Harmadik opció önkéntes fellépés a vállalatok részéről. Az világos, hogy a vállalatok, az ipar szerepe elengedhetetlen bármilyen válság helyzetben, hiszen a piaci szereplők töltik meg élettel a piacot. Ezek ugye a szállítóhálózat irányútai, a gáz ellátók, a nagy gázcégek, az ő szerepük hatalmas. A kérdés az, hogy pusztán hagyatkozhatunk-e magára a gáziparra. A TSO-k tudjuk, hogy többé-kevésbé együttműködnek, és tapasztaltuk januárban, hogy rövid távon képesek voltak gyors szerződéskötésekkel segíteni. A szabályozók szerepét is vizsgáltuk, és 2009. júniusában Berlinben a szereplők megvizsgálták, a vállalatok vizsgálták a további együttműködés lehetőségét, de ez még nem jelentett volna egy integrált megközelítést, ugyanis a közös szabványok nagyon fontosak ahhoz, hogy legyen egyértelmű felelősség, illetve szolidaritási rendszerben, és végül is a gázellátás a közrend szempontjából is szorosan kapcsolódik az állam felelősségéhez. Azt hiszem Franciaország vagy beszámolhat arról, hogy az ellátás biztonsága prerogatíva, ez, ez valóban az állam létének egy meghatározó eleme. Tehát pusztán a váltokra hagyatkozni ez nem elég. Mindenkit, minden szereplőt be kell vonni a fellépésbe. A negyedik opció a 2004-es gáz ellátásbiztonsági irányelv felülvizsgálatát jelentette volna. Megvizsgáltuk a 2004-ben ratifikációs irányelv felülvizsgáltának a lehetőségét, és láttuk, hogy szükséges egy új szabályozási keret, amit a belső piaci harmadik energia csomaggal kívánunk létrehozni. Az iparák szerepéhez kapcsolódik az is, amiről az előbb beszéltem, hogy a vállalatokat teljes mértékben be kell vonni ebbe a folyamatba. De az irányelv címzetjei csak a tagállamok és ez azt jelentette volna, hogy nagyon hosszú lett volna az átültetési időszak, egy irányelv, nemzeti jogba történő átültetése nagyon hosszadalmas lett volna, és ennek eredményeképpen a tagállamok között megint csak nagy különbségek lettek volna, ezt láttuk a korábbi irányelvek esetén is, és megint csak nem alakult volna ki az a bizalom és szolidaritás, ami rendkívül fontos eh, ho, ahhoz, hogy eh, az ellátás biztonságot garantálni lehessen minden tagállam eltérő standardokat alkalmaz, ezért így a belső piacon nem lehetnének eh, azonos játékszabályok, nem valósulhatna meg ez a bizonyos level playing field. És nézzük meg az ötödik opciót, alternatívát. Ez egy rendelet megalkotását jelenti. Úgy tapasztaltuk, hogy egy ilyen jogi instrumentum e, egyértelművé tenne a kötelezettségeket, a felelősségeket egész Európában, és erre van szükség ahhoz, hogy lehessen szolidaritás e, az EU tagállamai között. Azt láttuk ugyanis, hogy a reális forgatókönyv, hogy lesznek zavarok a gázellátásban, olyanok, mint ami januárban is volt, Hát megköveteli, hogy az infrastruktúra gázellátás szempontjából elég nagy mértékben harmonizáljuk a szabványokat, a normákat. Már minden szereplő bevonására szükség van, a szállítóhálózat üzemeltetője, az államok, az összes cég együtt kell, hogy működjön a zavar elhárításához és nyilvánvaló a közösség részvételének a szükségessége, és az, hogy itt ebben az esetben nem lenne szükség, ha rendeletről van szó, nem lenne hosszú átültetési időszak. Ezt az öt alternatívát vizsgáltuk meg tehát eh, a hatásvizsgálatban, és ezt nagy mértékben befolyásolták azok a tanulságok, amiket levontunk a januári válság kapcsán, ez fontos, hogy lássuk. És ezért eh, készült el egy anyag az egész januári válságról, benne a levonható következtetésekkel. Ez nagyon fontos látni, mert ez alátámasztotta azt a hatás tanulmányt is, amit elkészítettünk a rendelethez. És eh, itt a abba is hagynám, elnök úr, hogy lehessen vita is kérdések. Nagyon köszönöm. Meghallgattuk a magyarázatot, a hatásvizsgálat bemutatását. Most lehetőségünk van önöknek, valamennyiüknek, hogy tegyenek fel kérdéseket a hatásvizsgálattal kapcsolatban. Esetleg plusz magyarázatot kérhetnének, tartatnak szükségesnek, vagy elmondják a véleményüket. Azt hiszem, hogy itt első körben még talán nem tudunk annyira vitatkozni, inkább kérdezni. Vidal Kvadrasz kollega az első. Gracias, señor presidente, y muchas gracias al director general. Y a... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a, ezért a tanulmány, ennek a tanulmánynak a bemutatásáért. Ez a tanulmány jól bemutatta, hogy mi a helyzet a gázellátás biztonságának a területén. Az előadás és maga a dokumentum is kimutatja, hogy az a rendelet, amiről ma kezdünk tárgyalni, alapvető fontosságú. és nem a bizottságnak egy légből kapott ötlete, hanem egy valódi igényre, szükségletre válaszol. Maga a hatás tanulmány nagyon sok kérdésre válaszol, és ezek közül én egyről szeretnék részletesebben beszélni. A tanács, amelyel együtt dolgozunk a rendelet kidolgozása során bizonyos aggodalmakról számolt be. És ebből számos probléma származhat az együttdöntési folyamat során. Úgyhogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen költségekkel járna ez a rendelet. az M-1 formulának, tehát az N-1 formulának az alkalmazása itt alkalmas lenne, illetve milyen költségekkel járna tehát ez a rendelet. Amikor a rendelet hatályba lép majd, addigra biztosítani kell azt, hogy addigra minden egyes tagállam rendelkezzen a megfelelő eszközökkel rendelkezzen a megfelelő forrásokkal. De tudjuk, hogy a, a tagállamok rendelkezésére álló források nem egyenlőek. Bizonyos tagállamokban több költséggel fog járni ennek a rendeletnek az alkalmazása, még másokban kevesebbel. Tehát a kérdésem a következő. A bizottság mit gondol tehát milyen költségekkel fog majd járni az egyes tagállamok számára a rendeletnek a megvalósítása. A bizottság figyelembe vette-e azt, hogy milyen nehézségeket fog majd okozni a rendeletnek az alkalmazása, és milyen finanszírozási forrásokat lehetne létrehozni, hogy a szükséget szenvedő tagállamokat kisegítsék? Köszönöm szépen. <clears throat> Talán kérjünk rögtön választ a kérdésre, ez az okosabb, hiszen a kérdések nagyon célirányosak lesznek. Szívesen válaszolok. És én magam is szeretnék a hatásvizsgálat N-1 indikátorára utalni, és a hatásvizsgálatnak arra a táblázatára emlékeztetni önöket, amely nagyjából azt mutatja, hogy a különböző költségek a különböző tagállamokon belül valóban jelentkezni fognak az N-1 egyenlet alkalmazásával. Ezt a táblázatot annak az információnak az alapján állítottuk össze, amelyet rendelkezésünkre bocsájtottak, és jelenleg próbálunk további adatokat gyűjteni. De ez a táblázat is egyértelműen mutatja már azt, hogy az elmúlt hónapok közös munkájának második része mi lesz a gazdasági helyreállítási program. És ez is már tartalmaz olyan számokat, amelyekben az N-1 norma több országban, olyan országokban is megüljön, ahol még jelenleg nincsenek meg, vagy valóban megvalósítsuk, átültessük ezeket a gyakorlatokba, és a, gyakorlatba, és akkor az N-1 határértéket nagyon sok tagállamban át lehet lépni. A második dolog, ami szintén fontos, a következő. A rendeletben regionális együttműködést írunk elő. Minél erősebb a tagállamok között a regionális együttműködés, annyival annál olcsóbb lesz az N-1 normát saját maga elérni kívánó tagállamban, nyilván drágább lesz az a megoldás, mint hogyha például Bulgária és Görögország együttműködne. És az N-1-et közösen akar, valósítaná meg, mert akkor a kiegészít, az infrastruktúra kiegészítő hatása is szerepet kaphat, és pontosan ezért nehéz is előre megmondani azt, hogy a tulajdonképpeni költségek eh, mekkorák lesznek. Ennyit egyenlőre tény és való, hogy megpróbáltunk eh, ezekről intenzíven elgondolkozni, és értékelni az N-1-et, majd látni fogjuk még tovább is. Köszönöm szépen, Simánszki úr a következő. Köszönöm szépen. Ugye két évet hagynak arra, hogy eh, kapcsolat, olyan kapcsolatokat létrehozzunk, eh, amelyek közül ugyan valóban létezik már eh, némi, de nem sok az idő, hogyha figyelembe vesszük, hogy ráadásul gazdaságilag észszerű beruházásokra van szükség, de a beruházás mindig a pénz függvénye. Az állami támogatások kérdése az ilyen beruházásoknál szintén kérdéses. Tervezik-e azt, hogy egy más eljárást vezessenek be a rendelet szerint az ilyen jellegű beruházásokra. Vajon a szolgáltatóknak kell, maguknak kell -e a költségeket fizetni, és kompenzálhatók-e ezek a költségek európai alapokból, mint például abból a pénz, eh, pénzügyi eh, forrásból, amely pontosan eredetileg ezt a célt kellett volna, hogy szolgálja. Nem biztos, hogy erre persze lehetőség nyílik, mert az egyes gáz felhasználók, az ügyfelek is meg fogják érezni az árakat. A gázszállítás azonban a gázszolgáltatást ilyen helyzetben is biztosítani kell, még akkor is, hogyha egyetlen egy tagállamban is vészhelyzet merülne csak fel nem beszélve arról, hogyha több országot érint valamilyen veszély. A hét napos határidő túl hosszú időszak a, a vészhelyzet bejelentésére, vagy a sürgősségi helyzet bejelentésére. dostaw zewnętrznych gazu, ponieważ to jest úgy gondolom, hogy külső gáz szolgáltatókra, gázellátásra is számítanunk kellene. Ez ugyanis alapvetően fontos a tagállamok közti gázellátás mellett választ hadd kérjük, de ha lehet, akkor egyelőre a kérdéseinket csak a hatásvizsgálatra vonatkozóan tegyünk fel, a későbbiekben talán a rendeletre kérdezünk, de tudom, hogy nem csináltuk még soha, így próbáljuk most meg. Rüte úr. Simánszki úr, ha szabad. Megpróbálok válaszolni a kérdésére. a kétirányú vagy visszafele áramló kapacitású vezetékek több tanulmány tárgyát képezték már, és valóban ezek kevésbé költségesek, mint ahogy azt általában gondolnánk. Az 1 és 5 millió közti költséggel lehetne számolni az ilyen kapacitásoknál. A gazdasági helyreállítási programban a fordított áramú kapacitásokra 8 milliót terveztünk, ez lenne tehát az az, az az új európai pénz, amely a fordított irányú kapacitásokra, kapacitásokra kerülne. Többké, többen végig gondolhatták azt, hogy vajon a fordított irányú kapacitásnak mikor van értelme, hiszen nem szükségszerűen mindig minden esetben jó ez, de ha az ellátás biztonságának kérdései például kelet, Lengyelország keleti határaitól kelet felé célszerű lehet. A rendeletben tervezzük azt, persze ez még vitatárgyát képezheti, hogy lehetőség legyen arra is, hogy azt mondjuk, hogy nincs szükség adott helyen a fordított irányú kapacitásra bizonyos vezetéken, mert nincs semmi értelme. A tárgyalások, vizsgálatok során meg kell azt is nézzük, hogy a kivétel és a szabály arányában mi lesz a helyes. Mi úgy gondoljuk, hogy ez lesz a helyes, de ha nem, akkor másként fogjuk megfogalmazni ezt. Az állami támogatásokat illeti a fordított irányú kapacitásoknál. Nos, állami ellátás biztonságára, tehát az ellátás biztonságára vonatkozó állami kötelezettségénél lesz rá forrás az állami, de hogyha állami támogatást kell adni egy olyan vállalatnak, amely pénzügyileg észszerű megoldást kínál, akkor is lehetőség lesz. A rendelet azonban saját maga tartalmaz olyan lehetőséget, melynél a, a visszafordított irányú kapacitások költségét integrálni lehet. Természetesen erre vonatkozóan még tárgyalnunk kell. Több néhány olyan elem, amelyet ön is említett, már valóban megoldottnak tekinthető a hatos cikk ötös bekezdésének rendelkezései értelmében. De egyértelmű, hogy számos kérdés van ezek mögött, a felvetések mögött, amiket tovább kell vizsgálnunk. Köszönöm szépen, Svoboda kollega. Köszönöm szépen, egyetlen kérdésem van. Rütte úr megvilágította az intézkedések a gazdasági helyreállító program és a rendelet között. A, a csökkenthető-e a rendelet pénzügyi következménye akkor, hogyha a helyreállítási programot alkalmazzuk. A tanácsal bizottsággal tárgyalva úgy gondoltuk, hogy a helyreállítási programmal kapcsolatban némi szkepszist is közvetítenek. Redding biztos például azt mondta, hogy nagyon elégedetlen azzal, ahogy a tagállamok felhasználják, vagy nem használják fel forrásaikat, különösen a, kommun- a szélesávú kommunikációban, stb. Lehet, hogy az energiában egész más a helyzet lehet, hogy azt mondja, hogy az országok mind fantasztikusak, mind jól eh, beruháznak, és már lehívják azt, amit lehet. La- az országok erre a gazdasági felendítési programban való részvételét hogyan ítéli meg? És hogyan tükröződik mindez a hatásvizsgálatban? Rüte úr? Nem vagyok abban a helyzetben természetesen, hogy az értékelés, a még folyamatban lévő értékelés pontos végeredményét közöljem önnel. De én szerintem, sőt fogadtam, hogy több mint 70%-át gyorsan el lehet költeni. Ki lehet adni, le lehet hívni, és biztos vagyok abban, hogy megnyerem a fogadást. E, ez akkor, ez akkor ráfordítás? Hát nem pénz nyilvánvalóan kiváló projektek jöttek be, ami a Vint és a CCS-t illeti, ott már az értékelésben előrébb vagyunk, a kapcsolatnál még előrébb, illetve még folyamatban van a munka, de elvileg alapelvként inkább így azt mondhatom, hogy a mindannyiuk által végzett kemény munka, amit a nyár folyán is, nyár során is folytattak, valóban meghozta gyümölcseit. Ez jó hír akkor. Jó, és akkor várjuk a végleges számokat. Brazina kolléganő. Kollega. Köszönöm a szót. és először is köszönetet szeretnék a biztos úrnak mondani a javaslatért, illetve hogy elmondta ezt, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt. Nélkülözhetetlen az, hogy mindent a célnak rendeljünk alá, hogy világosan lássuk egyrészt a helyzetet. Emiatt persze nem szabad eltérnünk a támasztott követelményektől. Említ, a költségek kerültek szóba az N-1 megoldásra költségeiről. Milyen mechanizmusok vannak, amelyeket az Európai Unió az országok megsegítésére használhat. Olyan országoknál, ahol természetesen a deficit van a költségek, a kiadások terén. Nagyon nehéz helyzet lenne ez, hiszen bizonyos piaci erők is nagy szerepet játszanak ebben a helyzetben. Szeretném a bizottságtól megkérdezni, hogy úgy gondolják-e, hogy ez a rendelet tervezet, illetve a javaslatuk megfelelő-e arra, hogy a következő válságot elkerüljük, vagy elkerüljünk egy olyan következő válságot, mint amit az év elején éltünk meg. Természetesen ez nagyon érzékeny terület. Az Európai Unió energiapolitikájának hiányosságai a, különösen azokat az országokat sújtják, amelyek magukra kívánnak maradni, de valahol nem lehetne további intézkedéseket javasolni annak érdekében, hogy a az előző válsághoz hasonlókat elkerülhessük. Rütte úr. Ha szabad, akkor hadd mondjam azt, hogy természetesen ez a rendelkezés több, elem, több, több rendelkezés egyike. Nem hiszem, hogy mindent megoldunk ezzel. Pibax biztos úrnak segíthettem az elmúlt években az európai energiapolitika kialakításában. És akkor, amikor elkezdtük 2006 elején, akkor is gázválság volt. De akkor itt a parlamentben az energiaipari transzeurópai hálózatokról tárgyaltak, és akkor mindannyian egyetértettünk abban, hogy a transzeurópai energiahálózatokat magánfinanszírozásból kell megvalósítani, működtetni, és a 140 millió 7 évre bőven elegendő az infrastruktúrális beruházásokra közforrásból. És, és tulajdonképpen vissza kellett vonnunk ezeket a szavakat, ugyanúgy, mint a gazdasági fellendítési programnál. Vannak bizonyos elletek, amikor értelme van annak, hogy az infrastruktúrát közpénzekből finanszírozzuk. A következő években egészen biztos vagyok abban, ahogy Barroso elnök úr be is jelentette, lesz majd vita az európai infrastruktúra politikáról, az energiahálózatokról, és az egész transzeurópai energiahálózatok körüli vita kérdés természetesen az ellátás biztonságának szempontjaitól függ persze a dimenziók mások, nem szabad a kettőt összekeverni, meg kell védjük az N-1 normát. A rendelkezés további pénzeket próbál persze mobilizálni egy célra. Köszönöm szépen, Vadin úr, Voden úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A képviselők többségéhez hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ezt a fontos kérdést nem lehet a piacra hagyni. Ezért fontos az új rendelkezés. Van egy-két problematikus kérdés, talán a leg, az egyik legfontosabb az az, hogy hogyan lehet a tagállamok súlyát, fennhat, jogosultságait, fennhatalmazásait meghatározni, mikor a tagállamok és mikor a bizottság kell, hogy beavatkozon a erre vonatkozóan szöveges rész van-e már a rendelkezésben? Rütte úr? I, um, want... Nos, hadd hangsúlyozzam. Ugye most már a rendeletről tárgyalunk. Nos, a rendeletnek a megközelítése szerint először is azt mondjuk, hogy az ellátás biztonsága a belső piac konstrukciójától függ. A második, másodszorban pedig megelőző lépésektől. A kockázatelemzés és olyan struktúrák, és bizonyos struktúrák beindítása fontosabb, mint a tulajdonképpeni sürgősségi helyzetekre adott válasz. Az is persze világos, hogyha már a kockázatelemzés hatás megvan, megvannak a, a sürgősségi tervek, vagy a regionális sürgősségi tervek, akkor különböző szinteken cselekvési tervekre van szükség. Először az ágazat, az ágazat szintje, a tagállam, ezek a felelősségi szintek aztán. Ideális esetben az Európai regionális, és csak azt követően a közösségi akció. Meghatároztuk, hogy melyek azok a helyzetek, amikor közösségi lépésekre lehet sort keríteni, nyilvánvalóan a vészhelyzetek, de megint ez is már tagállamok szintjén meghozott sürg és regionális együttműködés keretében meghozott sürgősségi helyzetekre adott válaszok után. Az év elején a gázválság idején is bebizonyosodott, hogy minden szereplőnek együtt kell működni. Én magam is mondtam, a hármas cikk erre utal a különböző szereplők, illetékes hatóságok a tagállamokban, az ágazata, a fogyasztók és a bizottság mind külön szerepet kap a jogszabály értelmében. Köszönöm szépen, még ketten kérnek szót, és én is rajta vagyok a listán. Olyan kérdések, amelyek a hatásvizsgálattal kapcsolatosak. Vegyük ezeket előre, Zsuzsa Wagner. Zsuzsa. Eh, agradezco en primer lugar eh, la exposición tan clara y tan brillante que se ha hecho de este problema. Mm, Decí... Köszönöm szépen. Eh, ez az előadás nagyon világos volt. Köszönöm szépen. És szerintem is eh, fontos, hogy elfogadjunk egy rendeletet a témában. De még azért vannak aggájaink. Néhány európai államban még nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezeket megoldani, hogyan lehetne jogszabályokat alkotni, de azt hiszem, hogy ezeket, is, ezeket a problémákat is majd megoldjuk idővel. De véleményem szerint a rendelet e problémának a megoldására sokkal hatékonyabb lenne, mint egy irányelv mivel az egyes tagállamokban az irányelvnek az átültetése nagyon bonyolult lenne, és nagyon hosszú időbe telne. És ez a rendelet, és itt lenne egy javaslatom, tehát szerintem ezt a rendeletet eléggé rugalmasan kellene megfogalmazni. Figyelembe kellene vennie az egyes tagállamok közötti különbségeket a spanyol energetikai helyzetet nem lehet összehasonlítani a az Európa keleti felén található tagállamok energetikai helyzetével. Tehát szükségünk van egy rendeletre, de egy rugalmas rendeletre van szükségünk, amely figyelembe veszi a, az Európai Unió tagállamainak a különbségeit. Herr Rüte, bitte. Rüte úr. Ha csak nagyon gyorsan, szinte kult szavakban válaszolhatnék. Természetesen olyan rendeletre van szükség, amelyik minden tagállam ö, sajátosságait is figyelembe veszik. És ö, hogy tegyem még ehhez hozzá, hogy a bizottság ennek a rendeletnek a kapcsán is, ö, és mindig is úgy jár el, hogy segítse, elősegítse a regionális együttműködést hogy mondjak egy példát, nem gáz területről, hanem a villamosenergia területéről. Szorosan együttműködünk az európai koordinátorral, annak biztosítása érdekében, hogy az úgynevezett sziget helyzetes Magyarországnak szűnjön meg a villamosenergiállátás területén. Van egy katasztrofelhárítási program, a gáz területén is, és itt is próbáljuk ezeket a regionális együttműködési formákat erősíteni. Köszönöm, Hangres úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Hát szerintem is szükség van a rendeletre. Ez egy nagyon komoly probléma Európa számára de most rátérnék a kérdésre is, hogy rövid legyek. Engem az együttműködés és a kooperáció rész érdekelne részletesebben. És ezen célkitűzésekkel kapcsolatos hatékonyság. Milyen eszközökkel kívánjuk előmozdítani ezeket a folyamatokat? Éreztük, hogy milyen komoly volt a válság, és hogy Egyesült Európára van szükség ennek megoldására. Rüte úr ismét. Ha jól értettem a kérdését, először is biztosítanunk kell a szolidaritást, hogy legyen szolidaritás, de a felelősségvállalásról is gondoskodni kell. Nincs szolidaritás felelősségvállalás nélkül. És mindig is így próbáltuk meg megalkotni ezt a rendeletet. Azaz, minden vállalat, mindegyik tagállam felelősséget vállal, és ugyanakkor részt vesz a szolidaritás rendszerében, mechanizmusában. A szolidaritás lehet az Európai Unió részéről megnyilvánuló szolidaritás, de lehet regionális szolidaritás is. És bizonyos mértékig ez az előző kérdés irányába mutat. Időnként nincs értelme annak, hogy EU szintű szolidaritási akciót szervezzünk, és a rendeletben a szolidaritási mechanizmusok is inkább a regionális alapú szolidaritási együttműködési formákat helyezik előtérbe. Nagyon köszönöm. Még egy pár apró kérdésem lenne, ezek talán nem annyira fontosak, de azért a hatásvizsgálathoz hozzá tartoznak, és ezért szeretném, ha válaszolna. Rüte úr, feltűnt nekem, hogy a hatásvizsgálatban nem sok vagy szó esik, vagy szinte alig esik szó arról, hogy a vállalatoknak mi a szerepe a válság leküzdésében. Elolvastam a bizottság közleményét, és ott az ilyen szállítási zavarok során pozitívan értékelték a vállalatok reagálását. Úgyhogy ők is mindenképpen ide tartoznak azt hiszem, hogy persze ebből kellene megpróbálnunk a, talán a megoldásokat is levezetni. Az eljárás során a 2004-es szabályt alkalmazzuk, és nem tudom, hogy ez kielégítő-e, vagy milyen területeken volt probléma ezzel ennek a szabálynak az alkalmazásával. És a végén azt látjuk, hogy, hogy azt látjuk, hogy ezzel a szabályjal minden problémát meg lehet oldani, hát hála Istennek akkor jó, de esetleg hiányosságok is vannak. Az egyik kollega említette, hogy olyan intézkedések is születhetnek, amelyekre nincs szükség esetleg, ezért talán inkább célzott intézkedéseket kellene megtenni. Milyen következménye lett volna annak, hogyha a nabukko vagy más vezetékek már léteznének, tehát hogyha lennének más alternatív vezetékek, ahol áramolhatna a gáz, akkor is ugyanilyen élesen jelentkezne ez a probléma a válsággal? Harmadik dolog. Ön mondta, hogy létezett egyfajta önkéntes szerepvállalás a vállalatok részéről. Megnéztem az anyagokat, és meglepődve azt láttam, hogy ö, ö, alkalmatlanak vagy hibásak voltak ezek a fellépések, de nem látom azokat a tényeket, számokat, amelyekre alapulna ez a megállapítás. Azután a reverse flow, azaz a fordított irányú áramlásra alapuló projektek kapcsán lehet, hogy beruház az egyik tagállam annak érdekében, hogy ezzel tulajdonképpen egy másik tagállam ellátás biztonságát javítsa. Akkor mi a helyzet a költségekkel? A kollega, azt hiszem, vagy ön a válaszában beszélt erről, tehát A tagállam, vagy viseli a költségeket, vagy egy B tagállam is, aki végül is profitál majd A tagállam beruházásából? azt mondta, hogy részletkérdéseket tesz fel, elnök de persze az ördög mindig a részletekben rejlik. Megpróbálok azért válaszolni ezekre a kérdésekre. Nézzük először a vállalatok szerepét. A vállalatok szerepe a gázválságban, ugye az ukrán-orosz gázválság kapcsán az év elején nagyon pozitív volt, ezt, ezt látni kell, ezt mi újra és újra kihangsúlyoztuk. Ugyanakkor a vállalatok is, mint a magángazdaság szereplői, korlátokba ütköznek. És hogyha vállalati képviselőkkel beszélnek, akkor azt mondják, hogy tulajdonképpen megrázó volt azt látni, hogy sok tagállamban egyáltalán semmilyen katasztrófa elhárítási terv vagy válságterv nem volt. És az is megrázó volt, azt tapasztalni is megrázó volt, hogy néhány tagállam úgy reagált a válságra, mintha egy szigeten élne a gázellátás szempontjából, egy eh, olyan szigeten, hogy azt mondják, hogy egy csepp gázt nem hagyjuk, hogy a mi országunkat elhagyja. Pedig egy ilyen válsághelyzetben sokkal könnyebb leküzdeni a válságot akkor, hogyha van együttműködés. Azaz a vállalatoknak a legnagyobb nehézsége abban volt, hogy egyik tagállamból a másikba tudják szállítani a gázt, mert a politika közbeavatkozott. És itt Európának nagy szerepe van az első kérdésére, tehát persze részletesebben is ki lehetne térni erre, de a rövid válaszom a, erre a belső piac. És azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen már a második kérdést is legalábbis részben megválaszoltam. A 2004-es szabályok, a 2004-es irányelv nem volt kielégítő. Ezt nagyon szépen dokumentálni is tudjuk. Megnézik, hogy különböző standardokat alkalmaztak a tagállamok a jelentésben, és ezt nagyon szépen bemutattuk a rendelettel párhuzamosan. Azt hiszem világossá tettük azt is, hogy nagyon sok a hiányosság, és nagyon sok volt az alkalmazási probléma. Természetesen az ellátás biztonság a diversifikálással javítható, azaz ha lesz több vezeték, akkor nagyobb lesz az ellátás biztonsága. A keleti tengeri vezeték, a Nabucco, bármi, ami majd a jövőben elkészül, hozzájárulhat ahhoz, hogy legalábbis összeurópai szempontból az N-1 standard megváltozik. Ugyanis egyszerűen eltérő ellátási útvonalak lesznek, de ez sem változtat semmit azon, hogy válságra európai szinten reagálni kell. Ennyiben azt gondolom, hogy az általunk választott megközelítés, ami az önkéntességen alapul, azaz először a vállalatok cselekedjenek, és csak második vagy harmadik szakaszban kerüljön sor az államok vagy az Európai Unió fellépésére, szerintem ez a helyes megközelítés. Amit az ágazat maga megtehet, azt bízzuk rá, amit saját maguk szabályoznak, az jól van így. És talán lábjegyzetben megegyeznék annyit, hogy azt tervezzük, pontosabban már meg is vitattuk néhány nappal ezelőtt itt is az olaj készletek kérdését. Ott teljesen más a filozófiánk az egész EU-ban. Ugyanis biztonsági szempontból a készletezést rendeznünk kell, az olaj készletek kell, hogy rendelkezésre álljanak, és hát stratégiai gázkészletekről nincs szó a hatásvizsgálatban sem, mert szerintünk a gázpiac teljesen más, mint az olaj, ezért másképpen kell eljárnunk. Következő kérdés a reverse flow projektek. Valóban az igaz, hogy a gáz általában csak egy irányba folyik, és a reverse flow a fordított irányt jelenti, tehát amikor visszafelé megy a gáz a vezetékben, de néhány tagállam eh, akar ilyen reverse flow projektet megvalósítani. Ugyanakkor a vevőkkel fizettetnék meg az ilyen eh, berendezéseket, eh, vagy vezetékeket. EU-s pénzek is lennének itt a gazdaságérénkítési programból, de Mondjuk, mondanék egy példát. Mondjuk vegyük Németországot. Valószínűleg vannak olyan német fogyasztók, akik mondjuk Lengyelországból fordított úton érkező gázt megfizetik, de a holland fogyasztó mondjuk Nagy-Britanniából vagy Hollandiából Németországba áramló vezeték kért fizet, tehát itt különböző kompenzációs mechanizmusokra lenne szükség. Köszönöm. Még egy aprócska kérdés. Rüte úr jogosan említette, hogy voltak olyan tagállamok, és ez majd később a rendelet indokolásában lesz nagyon fontos, amelyek abból indultak ki, hogy válság idején minden csepp gáz maradjon otthon. Ez úgy tűnt, abból, amit ön elmondott, hogy több ilyen ország volt, kettőnél is több ilyen tagállam volt. Hát itt most ö, nyilvánosság előtt erre inkább nem válaszolok. Hát köszönöm, ez is válasz volt. Azért olyan fontos ez a kérdés, mert időnként politikai intézkedéseket hozunk, pedig mm, csak egy-két probléma másra is megoldhatóan. Ez Szoboda úr, még egy kiegészítő kérdés. Ugye, hogy gáz kapcsán nem kell ugyanúgy a készletekkel foglalkozni, mint az olajjal, mondta ön, de hát azért persze az segít, és azt láttuk a válság idén is, hogyha néhány országban vannak nagy gázkészletek. Nagyon köszönöm, akkor még egyszer talán a bizottságnak adnám meg a szót, hogy a rendeletet is ismertesse, ahogyan megegyeztünk a vita második része, vagy a következő napi rendi pontunk maga a rendelet. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Akkor nézzük meg a rendelet tervezetet. Megpróbálom a rendelet mögötti fő elveket megvilágítani. Először is azt próbáltuk biztosítani, hogy a piac minden piaci, tehát hogy minden piaci zavart kivédjünk. A belső piac az e, biztonságos ellátás a legjobb garancia, és ezért fontos, hogy a piac működjön. A munkát végezzék a vállalatok, eh, és ők biztosítsák az ellátás gazdaságát. Természetesen a belső piac csak akkor működik, hogyha átlátható a piac, és proaktív a kereslet kezelése. Természetesen nekünk kell azt nézni, hogy mi az, ami megvan, mi az, ami nincs. Hiányos az infrastruktúra ahhoz, hogy a belső piac megfelelően működjön, a piac átláthatóságával is vannak még problémák, a szereplők sem tökéletesen működnek, és az, egy, az N-1-jel természetesen próbáljuk majd megfelelő kereteket teremteni. Azonos Szépen azonos feltételeket kívánunk mindenki számára biztosítani, de az is fontos ebben, hogy a vállalatok is tudják, hogy milyen játékszabályok vannak. A közös norma a biztonság ellátására az csak egy része az egésznek. Két norma van, az egyik az infrastruktúrára, az N-1, erről már szóltunk, és egy a gázellátásra vonatkozó, amivel a fogyasztókat védjük. Az első dolog, ami fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a kockázat felmérést minden szinten elvégzik. Nemzeti szinten, regionális szinten, vagy az EU szintjén. Ha meghatároztuk a kockázatbecslés alapján a kockázatokat, akkor megfelelő, szubszidiari, eh, megfelelő rugalmasság van a, a szubszidiaritás mentén, hogy a beazonosított, illetve azonosított kockázatokat regionális megközelítéssel, mentességekkel vagy más formában kezeljék. Ez volt az elmélet egy dióhéjban. Nézzük meg, mi most a gyakorlat. Mit kell tenni ezért a magában a rendeletben először is kell, hogy legyen kockázat értékelés, kockázat becslés a közös normák alapján. Az infrastruktúrális normák alapján N-1 és a fogyasztó védelme érdekében az ellátási normák terén, tehát az, hogy hogyan kell a hétnapos téli csúcs kereslet idején is, vagy 60 napos mag, magasnak nevezhető téli kereslet ide, felhasználási igény idején. Ezt természetesen Európa szerte biztosítani kell, bár a normák Nál minden országban az ország specialitását is figyelembe kell venni. Nyilvánvalóan, hogy a téli csúcs nem ugyanaz Spanyolországban, mint Litvániában. A kockázat értékelésnél az a lényeg, hogy preventív akciókhoz, lépésekhez vezessen egyrészt, másrészt pedig úgynevezett waste helyzetet kezelő tervekhez, amivel reagálunk a válságokra. Három szintű válságszintet határoztuk meg a, a korai figyelmeztetés, amikor a közhatóságoknak megfelelő mm, intézkedésekkel kell védelmet biztosítani, és természetesen az is fontos, hogy minden munkát nem csak nemzeti, hanem regionális és EU szinten is elvégezzük, amennyiben szükséges. Ez nagyon fontos. Az egész rendelkezés, az egész jogszabály ezekre a kérdésekre, ezek köré épül. Természetesen a javaslat a szerződés 95-ös cikkére e, épül, amely a belső piaci kereteket határozza meg, azért mert azt szeretnénk, hogyha a biztonságos ellátás garanciája a belső piac lenne, a kockázata lehető legalacsonyabb szintű lenne, és ne kelljen visszavonni nemzeti szabályokat a belső piac biztonsága érdekében. Az a preventív lépésekben minden szereplőt be kell vonni, ez abszolút fontos. Pontosan ez az a terület, ahol együttműködésre van szükség minden érdekelt fél között, közhatóságok, gázipari vállalatok, gázfogyasztók, ipari fogyasztók, vagy a villamosenergiaipar, vagy a, a gázból villamosenergiát termelő vállalatokat, mind tehát be kell vonnani a tervekbe. Ezt a folyamatot egyetlen illetékes hatóságnak kell irányítani a tagállamokban, tehát hogy kell valaki a vezető ülésen, aki az egész folyamatot a kockázat elemzéstől a preventív intézkedésekig irányítja. Ilyen feltételek mellett lehet meghatározni azt a fajta felelősségi kört, ami a szolidaritás alapja lesz. Mindenkinek vállalni kell a maga felelősségét, a megoldások meghatározását pedig közösen kell elvégezni. Nyilvánvalóan hiszünk abban, hogy a nemzeti szint nem elegendő, a regionális együttműködésre abszolút szükség van, ez bátorítani is kell. A bizottság így segítheti a folyamatot, a tervek megvizsgálásában segíthet, azt megvizsgálhatja, hogy vannak-e lehetőségek regionális tervekre, együttműködésekre. Itt önök biztosítják az együttműködést erősítő dinamikát és a szolidaritáshoz szükséges dinamikát, és természetesen a a vészhelyzetek tartalmára vonatkozóan szükség van megfelelő együttműködésre, világos koordinációra. Együtt kell működni az NCO-val és az ACER-rel. Javasoljuk azt is, hogy a gázkoordinációs csoport nagy, erősebb legyen. Ez egy egyedülálló testület, amelyben a tagállamok és az ágazat képviselői közösen tárgyalnak, és akkor az N-1 indikátor. Nos, úgy gondolom, hogy erről ez igényel némi magyarázatot, de ha lehet, gyors leszek. Az alapelv közismert a villamos energiaiparban, az az alapvető technikai jellegű szabály abban az ágazatban, de vannak olyan országok, például Spanyolország, amelyek a gáziparra is alkalmazzák ugyanezt. Ha tehát a legnagyobb infrastruktúra kihagy, akkor a fennmaradó infrastruktúra megfelelő kapacitással tudja a teljes gáz igényt kielégíteni. Ez egy olyan indikátor tehát, amelyet több adattal meg kell töltsünk, és a gázrendszer kapacitásával összekapcsoljuk. Minden tagállamnak természetesen más az infrastruktúrája. Vannak olyan tagállamok, ahol G-terminálok vannak, ahol jogatárolási kapacitások, különböző irányból látják el a, a piacot szerteágazó beszállítói portfólióval, és vannak olyanok, ahol csak egy vezeték van. Tehát vannak olyan országok, ahol korlátozott az infrastruktúra, ők, az ők kockázati kitettsége nyilvánvalóan nagyobb. De mindenképpen ez az indikátor minden szereplő számára egy közös referencia. Figyelembe kell venni a tehát a tagállamok speciális helyzetét, és e, ezzel együtt összehasonlíthatóvá teszi a helyzetet. A felelősség eleme itt is fontos. Ez a szolidaritás alapja, nemzeti, regionális és EU szinten. Az indikátort nemzeti, regionális és EU szinten is meghatározhatjuk. Minden mérettel, bármely mérettel dolgozhatunk, és akkor megnézzük, hogy hogy lehet a legjobban enyhíteni a kockázatot, amelyet a kockázatfelmérésnél meghatároztunk és természetesen a tagállamoknak felkínáljuk azt a lehetőséget is. Nos, amikor tagállamot mondok, akkor tulajdonképpen a gázpiac minden érdekelt felére gondolok. De tehát felkínáljuk a rugalmasságot arra, hogy megfelelő megoldást tervezzenek, a tárolási kapacitásokat kiépíthetik, javítják a terminálokat, bővíthetik, termelési kapacitásokat, a fordított áramokat építsék ki, vagy a kereslet irányítással segítsék a helyzetüket. Az N-1 indikációra vonatkozóan egy szimulációt is elvégeztünk. Ennek alapja az az adatsor, amelyet a válság idején kaptunk, az IHS nevezetű cégtől. Hát nem volt elegendő adatunk tudni élik az átláthatóság miatt, vagy hiánya miatt. Nyilvánvalóan nagyon fontos tehát, hogy rendelkezés álló adatok legyenek. A rendelkezés álló adatok alapján szimuláltak az N-1 indikátort különböző tagállamokra és az Európai Unióra. Kezdjük a diagram jobb oldalán lévővel. Nos, itt az N-1-jel EU szinten. Az EU alapvetően a gázellátás biztonságát tekintve biztonságosnak tekinthető. A, az ellátás diversifikálás ezt nyilván javítja, de hogyha mégis az összes elemet a különböző tagállamokra vetítjük és számítjuk, akkor a, nagyobb az eltérés, vannak ö, súlyos nehézségekkel és kevesebb súlyos nehézségekkel küzdők. Nos, szimuláltunk ezen kívül azt is, hogy mi lenne akkor, hogyha a gazdaságélénkítő program, amelyet a tanács és a parlament a közelmúltban fogadott el, olyan projektek lennének az összekapcsolással, a fordított, visszafordított áramlással, stb. is szerepelnének. Nos, ekkor a helyzet több tagállam számára sokkal jobb lenne. Nem mindegyiknél, de soknál. Az N-1 indikátor nem mechanikus rendszer. A legjobb példa erre Finnország. Finnország egy olyan ország, ahol egy vezeték van Oroszországból. Ha ezt e, elzárják, akkor nincs gáz. Finnország mégis abban a helyzetben van, hogy köteles ellátni az összes fogyasztóját. Hogyha nincs gázellátás, akkor más üzemanyagra kell az üzem folytonosságának fenntartása érdekében állni. De ez egy rendkívüli kivételes helyzet, de azt mutatja, hogy hogyan lehet figyelembe venni a szubszidiaritás elemét. És azt, hogy mi a különböző országokban mi a helyzet. Nézzük a közösségi dimenziót sokan kérdezték, hogy mit tesz a közösség. Láttuk, hogy a januárihoz hasonló zavar esetében közösségi szintűvé emelkedik a probléma, és a közösség koordinált formában kell, hogy reagáljon. A bizottság nyilván szerepet kapna abban, hogy biztosítsa, hogy a preventív akciótervek és a sürgősségi tervek a szomszédos országok szempontjait is figyelembe vegyék. A bizottság természetesen ajánlásokat tehet a regionális tervek meghatározatára azért, mert ezzel csökkenthetők a normák teljesítésének költségei. De a folyamatban a közösség konzultál. Van egy külön gázkoordinációs ö, csoport, ö, erre az ő feladatuk a koordináció. A bizottság pedig rendkívüli esetben a tagállamokat felszólíthatja arra, hogy a szomszédos országok számára káros lépéseket szüntessék meg. Ez egy nagyon kemény elem, de hasznos lehet hiszen, az egy oldal, hiszen előfordulhat, hogy az egyoldalú lépések károkat okoznak más tagállamoknak. A gázpiac erősebb átláthatósága pedig általánosságban és a válság esetében is fontos. Egyértelmű a következő elemnél, a fordított áramlásnál, hogy a gázátviteli rendszereket rugalmasabbá teszi. Önök is tudják, hogy a kelet-európai országokat keletről nyugatra folyó vezetékek látják el, ezek nyugatról keletre nem működhetnek, tehát hogyha keletről nyugatra nem jön gáz, akkor nem segítheti ki a nyugatról keletre irányuló gáz. Két hét alatt a csehek és a szlovákok azonban mégis meg tudták az áramot fordítani. És senki nem tanított ezt korábban. A mérnöki kreativitásnak kiváló példája ez, hogy két hétnél kevesebb idő alatt is meg tudják tervezni a rendszert, és óriási segítség volt ez Szlovákia számára, aki nagy szűk gáz hiányban szervez, szenvedett. A Görögországból Bulgáriába ö, ugyanez ö, volt a helyzet, amikor Bulgária teljes mértékben elzárták a gáztól. Persze ez óriási beruházásokra van szükség, de mégis ennek a lehetőségét meg kell vizsgálni. Van is egy tanulmány, amely minden parlamenti képviselő számára rendelkezésre áll. A, a eh, Gas Transmission of Europe készítette ezt. 43 projektet határozott meg az ágazat ebben, és a GTE a gázátvételi rendszerek, eh, vagy a gáz eh, vezetékek a rendszerek átláthatóságának javítására. Ez, a le, ez igényli a legkisebb beruházást, tehát a megfordított áramlat az csak néhány millió eurót igényel, míg új, míg új vezetékek több száz millió eurós nagyságrendel születhetnek. Csak meg úgy gondolom, hogy a, a gázára megfordítására vonatkozó projekteknél az EU forrásokat is biztosítani kell a költséghatékonyság kritériáma mellett természetesen, és figyelembe kell venni azt, hogy kellő gondosság kötelezettsége e projektek megvalósításában is él. Befejezésképp pedig szeretném a GT e egyik tanulmányát vázolni. Itt azt mutatjuk, hogy a változások, tehát a, a gázáramlás megfordítását hatása, mely országoknak lenne különösen kedvező. Tehát, ha nyugatról keletre áramolhatna a gáz, akkor tulajdonképpen a keleti or- országok, akiket a januári válság a legnagyobb értékben sújtott, sokkal kedvezőbb helyzetbe kerülnének. A mm, dél, dél-kelet-európa viszonylatában pedig sokkal inkább, font, sokkal könnyebben lehetne a két irányú áramlatokat kialakítani, és az ötteni országok, Bulgária, Görögország pedig kevésbé érezni a gáz szolgáltatás megszakadásának negatív hatásait. Balkán Görögország példát is megmutattam, csak azért, hogy lássuk, hogy a januári válság azt idézte elő, hogy az ágazat megnézte, hogy mit lehet tenni ö, egy válasz azokra, akik azt kérdezték, hogy mit lehet tenni, hogyha hasonló válság merül fel a következő hónapokban, mit lehet gyorsan tenni. Igen, nagyon sok munka, nagy munkát végeztünk, levontuk a következtetéseket, és az ágazat is dolgozik azon, hogy megpróbálja a jövőbeni esetleges válságokat enyhíteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szívből köszönöm ezt a részletes bemutatót is. Elsőnek eh, Quadrász kollega kér szót, az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ennek a bizottságnak az első a tagjaival folytatott első beszélgetések alapján el kell, hogy mondjam önöknek, hogy nagy örömmel látom, hogy az általános reakció viszonylag pozitív. A bizottság jó javaslattal állt elő, megpróbáljuk majd ezt tovább javítani, ahogyan azt általában tenni szoktuk. De ez a javaslat nem csupán az aggodalmakra válaszol, a parlament által a múltban megfogalmazott aggodalmakra, hanem ez a javaslat továbbá megfelel a szükségleteknek is amennyiben valóban sikerül belátható időn belül megalkotni ezt a rendeletet, és azt alkalmazni is ennek a rendeletnek a segítségével jobban felkészülhetünk majd a jövőbeni esetleges gázellátásnak a megszakításaira is. Regionális válságkezelési programokat kell kialakítanunk, európai szintű programokat is ki kell alakítanunk, meg kell határoznunk, hogy milyen feltételek alapján mondjuk ki, hogy vészhelyzet van, mindennek a munkának a lehető legnagyobb átláthatóságban kell folynia, és alkalmazni kell az N-1 jelzőszámot is. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mikor megfelelő az infrastruktúra, amennyiben a legnagyobb infrastruktúra esetleg kihagyna. Ez a rendelet azonban nem válaszol az egyik aggodalmunkra, miszerint nem mondja ki a rendelet azt, hogy az egyes tagállamok milyen intézkedéseket hoznak, amelyek nem piaci intézkedések. Megmondjuk azt, hogy mikor kell ezeket az intézkedéseket meghozni de nem határozzuk meg, hogy konkrétan miről is van szó. Tehát melyik az a pillanat, amikor az állam is beavatkozhat, amikor már az összes piaci megoldást kimerítették? Fontos lenne, hogy a szöveg e tekintetben teljesen egyértelmű legyen. Van még egy aggodalmunk, Ez pedig az egyik energiaforrás helyettesítés egy másikkal. Vannak szerződéses kötelezettségek az energiaforrások szállítását illetően, valamint a széndiokszid kibocsátás tekintetében is e- komoly előírások vannak, és hogyha áttérünk az egyik energiaforrásról a másikra, az plusz széndiokszid kibocsátással járhat, és ez további költségekkel járhat. Úgyhogy igazándiból erről sem szól a szöveg. Ezt is mindenképpen szabályozni kell, ezt a kérdést is világosan tisztázni kellene a rendeletben. Ami az cserét illeti, most hát ezzel kapcsolatban is fontos rendelkezések szerepelnek ebben a rendeletben, viszont tudjuk, hogy a sok tagállam óckodni fog attól, hogy részletes információkat adjon. Úgyhogy tovább kellene finomítanunk a szöveget, úgyhogy agregát adatokat adjunk a kereskedelmi információkról, oly módon tudjuk megadni ezeket az adatokat, hogy az esetleges aggodalmakat eloszlassuk. Ebben a bizottságnak megerősített szerepet kellene játszania. Többek között azért, mert ahogyan ezt már elmondtuk, a rendeletnek a hatékonysága alapvető fontosságú abban, hogy le tudjuk közdeni a jövőbeni válsághelyzeteket. Úgyhogy szerintünk mindenképpen a bizottságnak meg, játszania kellene a szerepét, és ki kellene egészítenie a gáz koordinációs csoportnak a munkáját. amennyiben kiterjesztjük a rendelet hatáját, akkor az N-1 indikátor többé-kevésbé alkalmazva lesz minden területen. És az esetleges nagyon magas költségeket valakinek fedeznie kell. Tehát egy olyan rendelet van most a kezünkben, amely megpróbál szélsőséges helyzetekre választ adni, amelyeknek jelentős humanitárius és pénzügyi költségei vannak. Ne feledkezzünk meg az emberi következményekről, hiszen emlékszünk, a legutóbbi válság emberi következményei drámaiak voltak bizonyos tagállamokban. És nem szabad erről megfeledkeznünk. ezek, ezeket a problémákat észben kell tartanunk, amikor ezen a rendeleten dolgozunk. Hát, tisztelt elnök úr, összegzésképpen elmondanám, hogy a bizottság támogatja ezt a rendelet javaslatot, inkább rendelet javaslatot, mint irányelv javaslatot, és természetesen az együttdöntési eljárást támogatjuk tekintve, hogy már létezik egy irányelv, de mióta az létrejött, azóta sok idő eltelt, nagyon sok minden megváltozott azóta. Úgyhogy most még tovább kellene mennünk, ezt próbálja megvalósítani, ez az irányelv is, és támogatjuk ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és Csip kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A következőt szeretném elmondani. Először is nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság elkészítette ezt a rendelet javaslatot. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy jó irányba tett lépésről van szó. És ennek a lépésnek az alapján majd természetesen megpróbáljuk a további válságokat elkerülni. A januári válság miatt következett be ez a lépés. El kell, hogy mondjam, hogy ez a januári válság annyiban olyan nagyon nem volt érezhető az én hazámban. Persze voltak zavarok a szállításban, de az igazi válság, legalábbis Lengyelországban akkor kezdődött, amikor már vége volt a januári válságnak. Ugyanis a válság után az egyik ukrán szállítót kiszorították a piacról, és ennek a szállító, ezzel a szállítóra esett 50 százalék, ez az 50 százalékos kiesés, mint a válság utó hatása volt igazán súlyos. Azért említem ezt, hogy ne gondoljuk azt, hogy a januári válság véget ért minden következmény nélkül. Voltak eh, következmények eh, negatív és pozitív következményei is, hiszen ön például említette, hogy a mérnökök eh, milyen kiválóan dolgoztak, és ők tették lehetővé, hogy Csehország és Szlovákia között a fordított irányú áramlás lehetővé tették nagyon gyorsan, és a szolidaritásnak is voltak tanújelei. Egyértelművé vált azonban, hogy nagyon sok a hiányosság, nagyok a hiányosságok, az eljárások és az infrastruktúra tekintetében egyaránt. És ezeket a hiányokat pótolni kell, ezeket ki kell küszöbölni. Ezért is nagyon pozitívan értékelem a bizottság jogalkotási javaslatát. Az energiapolitika és az energetikai szolidaritás egyébként olyan kérdések, amelyekről Lengyelország már évek óta beszél, és ezért számomra, lengyel képviselő számára nagyon jó és örömteli, hogy a bizottság most egy javaslatot dolgozott ki. Még két fontos kérdést szeretnék említeni. Az ö, első részében a délutánnak a hatásvizsgálat kapcsán már azt hiszem, hogy fel, megpróbáltuk feltenni ezt a kérdést, de most világosabbá vált, hogy mit is jelent ez az N-1 standard. Ez ugye nyilvánvalóvá teszi, hogy beruházásokra van szükség az infrastruktúráma, és három éven belül kellenek teljesülni, ahol pedig már megvan az infrastruktúra, ott két év ez a határidő. A bizottság felhozott egy példát is, és hát kiderült, hogy két évnél rövidebb idő alatt is meg lehet ezt tenni, de új beruházások kapcsán felmerül az a kérdés, hogy a beruházás megtervezése és az egész előkészítő időszak figyelembevételével elége ez az idő, nem túl ambiciózus-e eh, ez a határidő, nem túl rövide második kérdés. A tizedik cikk, a rendelet tizedik cikke eh, arról beszél, hogy az illetékes hatóságok nem hozhatnak olyan intézkedést, amelyek korlátozzák a belső piac működését. Ugyanakkor azonban erre akkor lehetőség van, hogyha a közösséghoz intézkedést olyan esetben, hogyha több ország jelent problémákat a szállítással kapcsolatban. Most mi van akkor, hogyha csak egy országban jelentkeznek eh, ellátási problémák? ha csak az EU egy államában számolnak be erről. Hogyha a szó szerint értelmezzük ezt a tizedik pontot, akkor ennek az egy országnak nincs semmilyen cselekvési lehetősége. Hogyan kell értelmeznünk tehát ezt a pontot? Talán meg kellene változtatni, vagy módosítani kellene ezt a tizedik cikket. És végül még egy dologról szeretnék beszélni. Az üzemeltető bizonyos tájékoztatási kötelezettségeiről is szó van, és esetleg üzleti titkok is az ilyen információk között lehetnek. A bizottság ért, végez valamilyen értékelést, tehát a üzleti titkok kérdésével foglalkoznak-e, ugyanis ez esetleg az adott váltok versenyképességét is negatívan befolyásolhatja, ezért szerintem még ezt a rendelkezést is alaposabban kell értelmeznünk. Köszönöm szépen, Szvoboda kollega. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm árnyék előadójaként néhány általános észrevételt szeretnék először is tenni. A javaslatot az ellátásbiztonság más elemeivel együtt kell vizsgálnunk. Gondoltunk a diversifikálásra, vagy az Ukrajnával kötött megállapodásra, vagy arra is, hogy megpróbálunk Oroszországgal is valamilyen jó eredményre jutni bár ezt tulajdonképpen arra számíthattunk, hogy azért nem sikerül ratifikálni a megállapodást, sőt Oroszország eléggé világosan nem mondta, hogy nem kész erre e, ennek a megállapodásnak a ratifikálására, viszont más területen hajlandó együttműködni. A másik dolog, hogyha lesz egy ilyen szabályozás, akkor csökken a zavarok fellépésének a veszélye, ugyanis hogyha tudjuk, hogy valamik országot nyomás alá tudunk helyezni, ez, ez a helyzet nyilván kevésbé fog felmerülni, és ez nagyon jó. Az N-1-et vajon elég jól definiáljuk -e? ezt, szeretném még megkérdezni. Nyilván ez minden országban más és más, és ezért erről még többet kellene beszélnünk, és a rendelet is világosabban kellene, hogy fogalmazzon. Egyébként a gáz irányával foglalkozók, így az elnök úr és, és én is többször persze megállapítottuk, hogy a gáz nem ugyanaz, mint az olaj, itt mindig sokkal erőteljesebb a politikai komponens, és a gázkoordinációs csoport is erre rámutatott. A magánvállalatokkal konzultálni kell, meg kell nézni, hogy a, az problémák, amiket láttak, indokoltak-e vagy sem. Egy dologról még hagy beszéljek, ez a szerződések nyilvánosságra hozatala. E, elég nagy az ellenállás, és ez egy nagyon kényes kérdés lehet. A bizottság és a gázkoordinációs csoport Természetesen kell, hogy rendelkezzenek egy áttekintéssel a szerződésekről, de azért itt nagy elővigyázatosságra van szükség, nehogy általában elutasítsa ezt minden érintett szereplő. Még a frakciók is meg fogják vitatni ezt a javaslatot, sok elmondják majd a kívánságukat, de az elf tekintetében, és én személy szerint, ami a rendelet jelleget is illeti, Fontosnak tartom azt, Fida Quadras úr, a jelentés készítője nagyon tapasztalt előadó, és ezért ő is biztosítja majd azt, hogy a parlament nagyon gyorsan tud reagálni, mert ez nagyon fontos lesz. Köszönöm Szoboda úr, és Enciu képviselő a következő. Elnök úr, igen, tisztelt képviselőtársaim! A rendelettervezet, amelyről ma beszélünk, elég olyan elemet tartalmaz, amelynek segítségével leküzdhetjük a válságot. De szükség van arra is, hogy a szabályozóhatóságok jobban működjenek. A gázvezetékek üzemeltet vezetőinek az együttműködésére is létezik egy szervezeti forma és az összekötetéseket meg kell teremteni a különböző hálózatok között. Azt hiszem, hogy a közösségi szintű válságok kapcsán ki kell emelni azt, hogy a bizottsággal folytatott információ csere a gázkoordinációs csoportok ügye, de ebbe bele kell vonni a helyi szervezeteket, ahogyan ezt a 12. cikk is eh, előírja. A bizottság megfelelő tájékoztatásához nagyon nagyfokú átláthatóságra van szükség vészhelyzetekben és ezért operatívabb információs rendszerekre kellene gondolnunk, automatizált rendszerekre lenne szükség az információ cseréhez, annak érdekében, hogy ki tudjunk köszöbölni minden bürokráciát az információ csere kapcsán, ugyanis vészhelyzetben nagyon gyorsan kell az információkat kicserélni, más különben nagyon nagy teher hárul majd az európai emberekre. Köszönöm, és Delangelo kollega következik. Grazie, Presidente. Ah, non c'è dubbio che il regolamento... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a most bemutatott rendelet minden bizonyal egy nagy lépés előre. Szerintünk jó irányba halad. különösképpen jó választ jelent a januári válsághoz hasonló esetekre. Tudjuk, hogy ilyen helyzet ismét előállhat, mint amilyen januárban volt, és az Európai Uniónak meg kell találnia azt a módot, hogy hogyan tudja leküzdeni a hasonló helyzeteket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Mégpedig azért, mert az egész iparunk ettől függ. A gáz a legfontosabb fűtőanyag, illetve a számos más területen is nagyon fontos energiaforrás. és a geopolitikai szempontból is nagyon fontos tényező a, gáz a földgázellátást. A Nabucco, a déli áramlat és más új gázvezetékek még csupán a tervezési szakaszban vannak. Ezek az új gázvezetékek gázzal láthatják majd el az Európai Uniót. Az, hogy ilyen tervek léteznek, jól mutatja, hogy milyen óriási problémával állunk szemben. Fontos, hogy biztosítsuk az függetlenségünket a harmadik országoktól a gázimport szempontjából. A földgáz egy olyan energiaforrás, amelynek a felhasználásával a lehető legkevesebb széndiokszid kibocsátást érjük el. Fontos lenne, hogy tovább növeljük továbbá a megújuló energiaforrásoknak a részesedését is a különböző energiaforrások között. Egy általános jellegű kérdésem lenne, mégpedig Európa földgáz ellátását illetően. Úgy gondolom, hogyha az infrastruktúrákba, a biztonságba nem fektetünk be eleget, akkor az Európai Unió nagy veszélynek van kitéve. Egyetlen egy országtól fog függeni a jövőben, ez pedig Oroszország. A Nabucco vezeték egy nagy lehetőség az európai unió számára, de az, or- az orosz, olasz és török megállapodás útját állhatja ennek a lehetőségnek. Tehát a jövőben továbbra is egyetlen egy országtól függene az Európai Unió gázellátása. Mit kívánunk tenni ennek a leküzdésére. Ez csak egy általános kérdés. Azt hiszem, hogy jó lenne erről tárgyalnunk, jó lenne, hogyha néhány kezdeményezést útjára bocsátanánk ebben a témában. Így hát támogatom azt, ami a rendelet javaslatban szerepel, szerintem jó irányban halad. Szerintem lehetővé teszi azt, hogy közösségi szinten lépjünk fel vészhelyzet esetén. De figyelem, az Európai Uniónak nem szabad csupán egy ország kezébe adnia az energia ellátásának a biztosítását a szolidaritás és a kölcsönös segítség természetesen nagyon fontos. Köszönöm, és Bajcsitis kollégának adom meg a szót. Tisztelt képviselő társaim, bizottság tisztelt képviselői! Szeretném elmondani, hogy ez a dokumentum, amelyet már hónap hónapokkal ezelőtt készített a bizottság, kiegyensúlyozott anyag. És örülök, hogy szó van a, ebben a tervezetben az energetikai szigetekről is ugyanis az ilyen szigetek nagy problémákkal küzdenek, többnyire egyetlen egy szolgáltatótól függenek, nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak. Minden energiaforrás összefügg valamilyen más energiahordozóval is, és nagyon sok minden az ártól függ. Ma itt a gázról beszélünk, de hát a gáz nagyon szorosan összefügg a villamos árammal. Ma az orosz kormány úgy döntött, hogy a Kaliningrádi térségben építenek egy új atomerőművet. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy vajon a bizottság tudott -e erről, vagy kapott-e tájékoztatást Oroszországtól, és ezt hogyan fog érinteni, hogyan fog érinteni ezt a régiót? Mert lehet, hogy egy olyan más energiaforrás hoznak létre, ami majd tovább növeli a több ország függőségét a, ettől az egyetlen egy energiaszolgáltatótól. Nagyon köszönöm, kedves kollega. Karinc kollega következő. Elnök úr, egy kérdést szeretnék intézni, feltenni a bizottságnak az energia szigettel kapcsolatban, amiről az előző kollégám képviselőtársam is beszélt. Lettország a gáz ellátás szempontjából tulajdonképpen biztonságos ország. A januári események szinte alig érintettek minket. Elég nagy föld alatti tározóink vannak, két évre elegendő mennyiséget tudunk ott tárolni, és ezekből a tárolóból nem csak Litvániának és Észtországnak, szomszédos országainknak adunk gázt, hanem Oroszországba is szállítunk. Szentpétervár például van, amikor Lettországból veszi a gázt. Egy dolgot tehát leszögethetünk, elég jó helyzetben vagyunk. Viszont, hogyha alaposabban belegondolunk ebbe a kérdésbe, az egész gázinfrastruktúra abban a helyzetben van, hogy vagy a Gazprom tulajdonában van minden, vagy pedig hosszú hasznosításra rendelkezik monopólium, monopólium jogokkal a Gazprom. Persze egyrészt azt értem, hogy ahol már léteznek vezetékek, ott nagyon fontos, hogy lehetővé tegyük a fordított irányba történő áramlását a gáznak, ahogyan ezt a januári események is igazolták. De gondolni kell arra is, hogy új keresztbe haladó vezetékeket is kellene építeni. A balti országok, Finnország teljesen elszigetelten, ilyen sziget helyzetben vannak, és egyetlen egy szállítótól függenek. E, hasonlóan Ukrajnához, ahol viszont a problémák e, csak politikaiak voltak véleményen e, szerint, politikai döntés volt a gázszállítás leállítása, de ugyanez a döntés a mi régiónkat is érintheti. Kérdezem tehát a bizottságtól, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nagyon köszönöm. Kulászka, Forinska. Következik. Én is üdvözlöm a dokumentumot, és csak egy rövid megjegyzésem lenne. Válsághelyzetekről beszélünk, és arról, hogy hogyan tudjuk megelőzni az ilyen helyzeteket. Az ötödik pontban egy preventív cselekvési tervről van szó, amit két évente kell elkészíteni. Most, hogyha válságról beszélünk, akkor minden évben kellene ilyen tervet készíteni, és mondjuk esetleg két évente lehet frissíteni, de válság esetén nem lehet két évig várni, amíg megváltoztatják a prevenciós, a megelőzési tervet. Ez az első megjegyzésem. A második észrevételem az előző vitához kapcsolódik. A spanyol kollega azt mondta, hogy Spanyolországban te, természetesen teljesen más a helyzet, mint a e, kelet-európai országokban, vagy a közép-európai országokban, és itt különbséget kell tennünk. Jó, ez világos. De az európai szolidaritást azt jelenti, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, és ezért e, ezt nem lehet azért túlzottan rugalmasan kezelni, hogy valami minket érint, vagy nem érint. Tovább kell még dolgozni ezen az anyagon. E, éppen ezért. És ahogyan több kollega is elmondta, ezek a kérdés elég nagy mértékben politikai jellegűek. Ezért is a szolidaritás rendkívül fontos, e, még akkor is a néhány ország helyzete jobb, mint másoké. Nagyon köszönöm, Nibler kollégina. Köszönöm, elnök úr. Kicsit később érkeztem, ezért a prezentációt sajnos nem hallottam, de remélem nem mondok olyasmit, amiről a kollégáim már beszéltek, ha mégis, akkor ezért elnézést kérek. Egy konkrét kérdéssel kezdem, és utána majd egy észrevételt is tennék. A gázgazdaság és az energiapiac struktúrájának a különbségei ismertek, eltérőek a geológiai, a földrajzi adottságok, viszonyok, ezért úgy gondolom, hogy hatékony válság megerőzés és a válság leküzdése csak akkor lehetséges, hogyha közösek a e, standardjaink, a standardjaink, de természetesen a tagállamok ezt mindig különbözőképpen fogják kezelni, még az ilyen normákat is máshogy kezelik, és ennyi rugalmasság belefér a rendszerbe. Azt kérdezném a bizottságtól, hogy a jogalkotási javaslat kapcsán miért a rendelet mellett döntöttek, és miért nem a irányelv mellett, hiszen ha említettem a rugalmasságot, amire szükség van, akkor talán el kellene mégis gondolkozni azon, hogy nem lenne -e jobb, hogyha jogi eszközként az irányelvet választanánk. Második megjegyzésem Szeretnék hivatkozni a januári gázkonfliktusra, és azt hiszem a szévelei gázválság tapasztalata is rámutattak arra, hogy ha a vállalatok együttműködnek és koordinálják a tevékenységüket, akkor ez hát, könnyebbé vagy lehetségesé teszi a probléma megoldását. Nagyon fontos az, hogy a válság leküzdésekor első helyen a vállalatok cselekedjenek, az ővéké az elsődleges felelősség, és azután fokozatosan halad más szintekre a felelősség, nemzeti, regionális, európai szintre, és így fokozatosan beszélhetünk egy ilyen felelősségvállalási mechanizmusról. A gázvállalatok, a nemzeti hatóságok, az Európai Unió is e, felelősséget kell, hogy vállaljon, de mint az előbb mondtam, itt vannak fokozatok a felelősségekben, és első e, szinten a vállalatoké a felelősség. E, Rüte úr, főigazgató úr, nagyon fontosnak tartom, amit ön is elmondott, hogy a tagállamok is vállaljanak felelősséget a tekintetben, hogy egyszerűen határozzanak meg egy óvintézkedési minimumot, amit meg kell tenniük. A, az ére másik oldalát is látnunk kell, a drog pandantját, azaz a tagállamok saját fellépését is meg kell említenünk, nem csak a vállalatokért. Köszönöm szépen, elég sok kérdés hangzott el. Most kérem a bizottságtól, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Még elég van, van is erre időnk, épp elég. Rüte úr. Itt ül mellettem a kollégám, majd időnként átadom neki a szót. De megengedik, Először is szeretnék köszönetet mondani minden tisztelt parlamenti képviselőnek azért, hogy általában véve pozitívan reagáltak ebben az első vitában a e, bizottság által elkészített jogalkotási javaslatra. És már örömmel várom majd a konkrétabb vitát, e, eszmecserét, amire majd sor kerül a következő hetekben, hónapokban, ahol majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk gyorsan előrelépni a jogalkotási folyamatban. Biztos vagyok abban, és Andrész Pivax biztos is ugyanezt gondolja, hogy ez sikerülni fog. Kvadrasz úr, nagyon világos volt, amikor azt mondta, hogy valószínűleg még részletesebben meg kell vizsgálnunk a 9 cikk hatodik bekezdésében az emergency definícióját. Nagyon nehéz meghatározni egész pontosan, hogy mit értünk emergency, vészhelyzet, szükséghelyzet alatt. Ez szerepel a 9. cikk 6. bekezdésében, mint mondtam, de talán ezen még dolgoznunk kell, ezen a definíción. És valóban, én is elismerem, nem nehéz helyzet állhat elő, olyan helyzetben, amikor át kell állni egy másik energiahordozóra, ez a bizonyos fuel switch, hogyha ez a második, amire át kell állni szükség helyzetben, kevésbé hatékony, vagy nagyobb az széndiokszid kibocsátása ebben az esetben ugyanúgy, mint az általában az ETS-sel, az emisszió kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos vita során, amikor például az atomerővek leszereléséről volt szó, ugyanúgy felmerült ez a kérdés, most is foglalkoznunk kell ezzel. Többen felvetették azt, és nyilvánvaló, hogy itt az üzleti titok olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell a tájékoztatási kötelezettség kapcsán. A 12. cikk harmadik bekezdése foglalkozik ezzel, és van egy rendelkezés már most is a szövegben a, az információ bizalmas kezeléséről, egy hasonló rendelkezést tartalmaz a 13. cikk is, és hogyha hát akarják, azt hiszem, hogy majd a további viták során talán biztosítani kell azt is, hogy hangsúlyosabban kell írni a szövegben, hogy az információk bizalmas jellegét talán csökkenteni lehet úgy, hogyha agregáljuk, összesítünk információkat, és így az egyedi jellegét el lehet fedni. védett fogyasztó definíciója. Nos, ezzel kapcsolatban azt az utat választottuk, hogy alapvetően a háztartásokat célozzuk meg ezzel, és azután a tagállamokra bízzuk, hogy esetleg másokat is védett fogyasztónak minősítsenek, mondjuk a kis és középvállalatokat, megtehetik ezt a tagállamok a szubszidiaritás jegyében és a védett fogyasztónak igazából csak az ellátási standard terület, tekintetében van jelentősége a 7 nap, illetve a 60 nap esetében. Az N-1 norma kapcsán ennek nincs jelentősége, mert az összes gáz mennyiségről beszélünk, a gázkeresletről, beletartozik minden cég, mindenki. Ennyit talán így első válaszként. Melegség öntötte el a szívemet, amikor több tisztelt képviselőtől is azt hallottam, hogy is fogalmazzak, hogy voltak olyan kérdések is, amelyek már túlmutattak a rendelet határán. Csip képviselő úr, valamint Karinc úr, Valcsitis eh, úr eh, tettek fel olyan kérdéseket, amelyek eh, különböző országokra vonatkoztak, és itt a balti országokra gondoltak. Igen, tovább dolgozunk ezen, foglalkozunk a belső balti piacsal és az interconnection plannel, tehát az ottani hálózatokat összekapcsoló tervel. És összességében is szeretnék szólni a hálózatok összekapcsolásának a kérdéséről röviden talán foglalkoznunk kell külön is eh, az LNG kérdésével, az a cseppfolyósított gáz a balti térségben. Itt eh, eh, talán itt nem, nem szabad, hogy ebből túl sok legyen. Ugyanúgy kéne eljárnunk, mint Svédország és Litvánia között a villamosáram hálózatok összekapcsolása kapcsán. Most itt a három balti állam esetében is egy közös megközelítésre lenne szükség az esetleges alternatívák tekintetében. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy Litvánia és Lengyelország gázhálózatát összekapcsoljuk, milyen volumenre van itt szükség, milyen típusú összekapcsoló vezetékekre, mondjuk Finnország és Észtország között, milyen szerepe van a lett tárolókapacitásoknak. Most itt, hogyha inkább egy kereskedelmi megközelítést alkalmazunk, ez egy regionális kérdés, és ehhez a rendelet megteremti a kereteket. Nagyon konkrét fellépéseket is teszünk annak érdekében, hogy erősödjön a balti térségben a hálózatok összekapcsolása. Következő kérdés az volt, hogy az N-1 standard új piaci szereplőkre vonatkozóan megfelelő-e megvizsgáljuk örömmel ezt a kérdést, és már folyik ennek a felmérése. A tizedik cikkben említett közösségi vész helyzet kapcsán. Itt egy nagyon finom különbség tételt találnak. Egy tagállam érintettség esetén eh, a közösség eh, eh, közösségi szintű EU-s vészhelyzetet jelenthet be, tehát itt lehetséges, hogyha több tagállam érintett, akkor ezt köteles megtenni. Lehet, hogy egy tagállam képes a saját maga kezelni a válságot, és akkor nincs szükség közösségi beavatkozásra, ezért van itt ez, a, ez lehetőségként megfogalmazva. Szoboda úr. Azt hiszem, a legtöbb kérdésére tulajdonképpen már válaszoltam, reagáltam egyetértek önnel az ellátás biztonságát, hát ezzel a rendelettel nem tudjuk még megteremteni, sok más komponens szükséges ehhez. Szívesen megnézzük az N-1 definícióját, szégyenletes módon be kell vallanom, hogyha a mellékletben olvasom el, hogy hogyan magyaráz el a melléket az Erminus egyet, hát ott annak alapján én sem értem meg, hogy miről van szó, és a kollégáimnak kellett, hogy ezt elmagyarázzák. Talán ezért valóban ez pontosabb lehetne itt a szövegben. Ez szinte olyan, mint egy matematikai képlet, nagyon bonyolult. Hencs úr, nagyon világos az, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a 12. cikkben lefektetett tájékoztatása a bizottságnak megfelelő, hogy megkapjuk az összes szükséges információt, miközben természetesen az információk bizalmas kezeléséről gondoskodunk. De Ancelis úr, egy kicsit provokatív kérdést tett fel hogy kezdjünk el egyfajta általános vitát az energiapolitikáról, hiszen az energia mixre vonatkozott a kérdése. A választ igen, persze, diversifikálni kell a forrásokat és az ellátási útvonalakat is a gáz esetében. Ugyanakkor az egész energiamixet szem előtt kell tartanunk. Ez már tulajdonképpen túlmutat ennek a rendeletnek a keretein és most csak erről beszélünk. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé válaszoltam minden kérdésre. Kolászka, Ulenszka, asszony említette a cselekvési terv két évenként történő felülvizsgálatának a kérdését. Hát, hogyha válság van, akkor eh, nyilván nem kell várnunk két évet, eh, hogy felülvizsgáljuk a cselekvési tervet. Nibler asszony, azt hiszem, hogy valóban ma a vita során nagyon egyértelműen próbáltuk megfogalmazni azt, hogy a rendelet mellett vagyunk nagyon határozottan, mert eh, itt a vállalatok felelősségét akarjuk eh, mindenképpen előtérbe helyezni. Eh, másrészt a rendelet közvetlenül alkalmazandó, a összes gazdasági szereplő ez egy rendeletet azonnal kell, hogy alkalmazzon, és hát a szubszidiaritás elvét ezzel tiszteletben tartjuk rendelet, mert itt gyorsan kell lépni, és elkerüljük azokat a problémákat, amelyek felmerültek az irányelv kapcsán. Elég részletesen leírtuk a jelentésben, hogy az irányelv és részben meg sem valósult, részben nagyon eltérő módon történt a tagállamokban, és a szubszidiaritás elv teljes tiszteletbe tartása mellett döntöttünk a rendelet mellett, figyelembe véve az, hogy nagyon eltérő minden tagállam helyzete. Ezért is a definícióban nem írunk elő mondjuk a stratégiai gázkészletekre vonatkozó semmilyen rendelkezést. Megmaradtunk az M-1 standard mellett, és a tulajdonképpeni válság megelőzést helyeztük előtérbe, ahol csak az utolsó szinten lép fel az Európai Unió. Először a vállalati szinten reagál, kerül a reagálásra, utána, ha ez nem sikerül, akkor a tagállamoknak, és végül az EU-nak. Úgyhogy remélem, hogy sikerült a kör négyszögesítésének a problémáját leküzdenünk. Köszönöm szépen ezt a rengeteg tájékoztatást, sok információt megfelelő alap arra, hogy elgondolkozhatunk, és a legszebb az az volt, hogy a főigazgató azt mondta, hogy a bizottság a saját szövegeit sem érti. Jó, ez lehet, hogy egy kicsit gonosz volt, végül is csak egyetlen egy egyenletről, képletről volt szó, amit nem értett, de nagyon tetszett. Hölgyeim és uraim, ezzel a mai napi rendi pontunk végére értünk, holnap találkozunk, tovább dolgozunk, szívből köszönöm mindenki jelentét, jelenlétét, és az sem baj, hogyha egyszer végre van egy kis szabadidőnk. Köszönöm mindenkinek, kellemes utat, holnap találkozunk.